Jó napot kívánok! Jó napot kívánok mindenkinek, megnyitjuk az ülést. Két közleményem van. A parlament új összetételével kapcsolatban a frakcióktól és a képviselőktől információ, a függetlenektől az interparlamentáris delegációk összetételéről kaptam a 212-es hátszabály alapján jelöléseket. Az interparlamentáris delegációk résztvevőinek listája megjelenik a honlapon, illetve a jegyzőkönyv részét képezi majd. Más közlemény, a néppárt egy-két szakbizottság összetételének változásáról tájékoztatott bennünket, és ez is megjelenik majd, ez az információ is megjelenik majd a honlapon. A tanács és a bizottság közleményei az Európai Tanács többéves pénzügyi keretről szóló 2020. február 20-i rendkívül élésének előkészítése ez a napi rendi pont. Köszönöm szépen, hogy itt van a bizottság elnök Ursula von der Leyen, és ugyanakkor üdvözlöm Bernyac miniszterasszonyt a tanács részéről, és már is megadom neki a szót. Tessék, parancsoljon, miniszterasszony. Igen, tisztelt parlamenti képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy itt felszólalhatok és tájékoztathatom önöket a rendkívüli Európai Tanács ülésről, amely a többéves pénzügyi keretről fog szólni február 20-án. A bizottság elkészítette a javaslatát a következő pénzügyi tervről, a bulgár, az osztrák, a román és a finn soros elnökségek pedig keményen dolgoztak technikai és politikai szinten azért, hogy a megállapodást előkészítsék. Egy döntő fázisba jutottunk, a decemberi Európai Tanács eh, tárgyalásait folytatják, és eh, az elnökség átfogó tárgyalásokat folytatott. Ezen az alapon pedig eh, a általános ügyek tanácsára juttatjuk el a javaslatunkat, és itt készítjük el az Európai Tanács határozatait. A horvát elnökség teljesen egyetért abban, hogy megállapodásra kell jutni. Nem lesz ez könnyű, mint minnyáján tudjuk, de ugyanakkor még mindig nagy a különbség a várakozás között, hogy mit akarunk elérni az EU szintjén, illetve hogy milyen forrásokat tudunk hozzárendelni. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet nem teszi ez dolgokat egyszerűbbé. Az Egyesült Királyság kilépése költségvetési hiányt hozott létre, ugyanakkor az Európai Unió sor új kihívásokkal és megerősített prioritásokkal néz szemben. Becsvágyó célkitűzéseink vannak, az Európai Tanácson éppen ezért fontos, hogy megnyissák az utat a tárgyalások lezárása irányában, sok ágazati társ jogalkotói dossziéban, hogy útjára indulhasson az új MFF, a több éves pénzügyi terv. Az MFF rendelet tervezett ugyanakkor nem a munka végét jelenti, hiszen az Európai Parlamentnek is bele kell egyezni, el kell fogadni ezt a rendeletet. Tisztában vagyunk a parlament által megfogalmazott agályokkal és pozitív feltételekkel. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az egész folyamat során minden egyes elnökség figyelemmel volt arra, hogy tájékoztassa a parlamentet rendszeresen az általános ügyek tanácsa előtt és után, illetve azon ülések után, ahol az MFF-et vitatják meg, jövő héten is ez fog történni. A horvát elnökség folytatja ezt a gyakorlatot akkor, amikor az MFF napirendre kerül a tanács valami formátumában. Az Európai Tanács elnöke több magas szintű találkozót tartott a parlament képviselőivel. Miután létrejön az Európai Tanács szintjén az egyhangúság, ezután a horvát elnökség a parlamenttel válváltva azon fog dolgozni, hogy pozitív eredményre jusson a rendelet elfogadása tekintetében. Időben kiegyensúlyozott megállapodásra kell jutni az egész csomagról a saját források tekintetében is. Ez minden intézmény, a tagállamok és az állampolgárok közös érdeke is. Azt reméljük, hogy ezt a célt el tudjuk élni. A horvát elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy e cél megvalósulhasson. Köszönöm a figyelmüket. Von der Leyen, lei la parola, prego. Köszönöm, von der Leyen biz, bizottsági elnök asszony, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Valóban jövő héten rendkívüli tanácsülése lesz, az Európai Tanács rendkívüli ülése, ez fontos nap lesz Európa számára. A kiinduló helyzet jó, hiszen mind a három intézmény, a parlament, a tanács és a bizottság egyetértenek a stratégiai programban. Tudjuk, hogy mi forog kockán. Nagyon világos politikai eh, célokat követünk, Európa kell, hogy legyen 2050-ben az első klíma semleges kontinent, és nem csak eh, az a, azért, eh, mert itt a planétánk, a Föld jövőjéről van szó, hanem azért is, mert tudjuk, hogyha egy tiszta és környezetbarát gazdaságot fejlesztünk, akkor új fenntartható munkahelyek fognak létrejönni, és ez jelenti a jövőt. A digitális átállásból profitálni akarunk, nem csak passzív, hanem mi aktív eh, szereplők akarunk lenni. Erősíteni szeretnénk az európaiakat úgy, hogy egyrészt eh, az átállást, eh, ami az ökológiai és a digitális átalakulás miatt szükséges, ezt, ezzel együtt kell, hogy járjon a kompetenciák, a készségek fejlesztése a környezeti és a digitális területen. Az emissziókat pedig nyilvánvalóan csökkenteni kell hogyha e, nem születik döntés hamarosan a költségvetésről, akkor jövőre nem leszünk olyan helyzetben, hogy egy új költségvetéssel, amely valóban az új prioritásokat tudná finanszírozni, e, dolgozhassunk. A hosszas tárgyalások után most elérkezett az idő, és valamennyien készek is állunk arra, hogy megtaláljuk a közös nevezőt és az egyensúlyt a régi prioritások és az új prioritások között. Ugyanis ha megnézzük a tárgyalásokat, sok olyan tagállam van, amelyek nagyon határozottan védik a kohéziós politikát, és helyes, hogy ezt teszik és sok olyan tagállam van, amelyek nagyon erőteljesen védik a közös agrárpolitikát, és ez is helyes, hogy megteszik de látni akarom ugyanezt az elkötelezettséget, amikor az új prioritásaink védelméről van szó ugyanis eh, a, amikor eh, megszületik a megegyezés a költségvetésről, akkor ugye mindenki megfordul, hátradől a parlament, a bizottság, és eh, kérni fogják, hogy a Horizont Európa, a migrációs alap, a szociális alap, a védelem, a digitalizáció, az infrastruktúra mm, nagyon komoly finanszírozást kapjon. És tudjuk, hogy az új prioritásokra oda, ugye, ott úgy kell odafigyelni, hogy ezt megérdemlik. A digitális startupokba beruházni kell, a mesterséges intelligenciát erősíteni kell, Európa vezetővé kell, hogy váljon a kutatás területén a fiatalokat segíteni kell mindenütt Európában. A migráció okai ellen fel kell lépni. Humanitárius segély kell adni a e, nem természeti katasztrófák által sújtott területeknek. De mindenek előtt egy olyan költségvetésre van szükségünk, amelynek kapcsán az emberek, a vállalatok látják, hogy képesek vagyunk fellépni a klímaváltozás ellen. Mert a e, polgárok számára ez a legfontosabb prioritás. Ez egy nagy kihívás, és ebből kell nekünk e, lehetőségeket tudni kovácsolni. Tisztelt képviselők, a költségvetési tárgyalás sikere attól függ, hogy milyen eszközökkel fogjuk finanszírozni a Green Deal-t. Én nem fogom elfogadni az olyan eredményt, amely nem garantálja azt, hogy legalább a költségvetés 25%-át a klímaváltozás elleni harcnak szenteljük olyan költségvetésre számítok, amely új forrásokat szán az igazságos vagy méltányos átállási mechanizmus. És ennek nagyon egyszerű oka van, hogyha nincsenek meg a szükséges eszközeink arra, hogy a régiókat, illetve az azokat az európai polgárokat, munkavállalókat támogassuk, akik, legalább, akik leginkább kivannak téve a klímaváltozás hatásának, akkor egész egyszerűen nem fogjuk elérni a klímaváltozási semlegességet. A Green Deal Európában az európai polgárokkal együtt elérhető, az európai kutatókkal, az európai vállalatokkal együttesen eh, érhető ezzel, vagy egyáltalán nem fogjuk tudni ezt megvalósítani. És önökhöz hasonlóan én is azt szeretném, hogy új saját erőforrásaink legyenek, és ez mindenképpen nagyon fontos előrelépés lenne. Éppen ezért arra kérem a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe az Európai Parlament álláspontját ebben a témában. Meggyőződésem, hogy ez felgyorsítja majd közös programunkat, és ez és ezáltal fellélegezhetnek a tagállami költségvetések is. Nem kell plusz forrásokat szállni erre a kérdésre tagállami áll, költségvetésből. Úgyhogy ez mindenképpen mindenkinek előnyt jelent. Tisztelt képviselők! Tudjuk, hogy a költségvetési tárgyalás sorozat nem lesz egyszerű. 27-en vagyunk, és kevesebb forrásból kell gazdálkodnunk. 25 milliárd euróval kevesebb jut a 7 éves időszakra, de több közös feladatot kell teljesíteni, és ezeket a tagállamok egyedül nem tudják megoldani. Ezzel párhuzamosan a következő MFF-fel kapcsolatban nagyon komolyak és nagyon eltérőek az elvárások. Önök parlamenti képviselők, és ők pontosan tudják, hogy jelenleg miről szól a közvita hazájukban, illetve a kollégáik azt is tudják, hogy a kollégaik, kollégáik hazájában miről beszélnek. Mindannyian ismerjük a kihívásokat, de azt is tudjuk, hogy a polgárok nem tudnak azzal mit kezdeni, hogyha a döntéshozók nem tudják a megfelelő finanszírozást megtalálni a közös szakpolitikákra. Ez a feladatunk, az Európai Tanácsban, az Európai Bizottságban, illetve az Európai Parlamentben. Európának eredményekre van szükség. Köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Most pedig halljuk, halljuk meg a frakciók véleményét. Először Manfred Weber a néppárt nevében. Elnök úr, tanácselnök asszony, a bizottsági elnök asszony, hogyha pénzről beszélünk, költségvetésről beszélünk, akkor a jövőről Európa jövőjéről beszélünk, arról beszélünk, hol lehet meghatározni az új prioritásainkat. Először is hangsúlyozom, hogy jó lett volna, örültünk volna, hogyha Charles Michel ma eljön jó lett volna, hogyha figyel arra, ami itt történik. Tudjuk, tudjuk, hogy a steering grupunkkal, az irányító csoportunkkal szoros egyet, együttműködésben van, de a plenárisnak mégis jelentősége van, bizony jó lett volna, hogyha eljön ide az ülésünkre. De pozitív viszont az, hogy február 20-át kitűzte, nyomást gyakorol, magasabb sebességre kapcsol, próbál biztonságot biztosítani az állampolgárok számára. A gazdálkodók, a diákok mind arra várnak, hogyan zajlik, a, hogyan mű, finanszírozunk majd a programokat. Új mandátum jött létre, új mandátummal rendelkezünk mi parlamenti képviselők, az Európai Bizottságnak is új mandátuma van, új lendületben vagyunk, és tudjuk, hogy az emberek mivel bíztak meg bennünket az európai választások során. Feladatunk az, hogy ezt meg is valósítsuk. Elsősorban világossá kell tennünk, hogy az európai szinten nem csak arról van szó, hogy a meglévő eszközöket megvédjük. Mi is készek vagyunk az önkritikára, és ez a költségvetési tárgyalások során lehető kell, hogy legyen, hogy önkritikusak legyünk, és a megfelelő pénzeket jól költsük el. Günther Oettinger, illetve most Johannes Hahn a javaslataival erre tört, legyünk önkritikusok azon területeken, ahol nem lehetünk elégedettek. Számunkra, a néppárt számára a költségvetési ellenőrzés nagyon fontos, és korlátozik az egyes személyeknek való kifizetést, hogyha egy személy az európai költségvetésből hatalmas összegeket hívhat le, akkor ez nem jó, egy anti-oligarha törvényt kell bevezetni Európába, meg kell akadályozni, hogy egy kézbe landoljanak az európai pénzek. A másik téma az, hogy az eszközöket megvédjük, és jó befektetéseket biztosítsuk a gazdálkodóknak, szükségük van a globális versenyben. A vidéki térségnek támogatásukra van szükségük a globalizáció során. A regionális támogatás fontos, hogy Európa közeledjen egymáshoz, valamint a kutatás és az Erasmus um, pedig felmutatja az európai hozzáadott értéket, a European Added Value-t. Harmadsorban nagyon fontos, hogy uh, nem szabad a jövő tekintetében ö, uh, gazdálkodni. Az agrártámogatás, a regionális támogatás fontos, de nem szabad egy olyan dinamikának létrejönni, ahol ö, uh, takarékoskodunk a jövővel. Azt kívánnám, hogy ne egy egy százalékról szóló vita jöjjön létre, egy olyan vita jöjjön létre, hogy mi legyen a saját források felső határa, hanem konkrét tartalmakról beszéljünk. Hogyha az Európai Tanács úgy dönt, hogy tízezer Frontex munkatárst állít eh, hadrendbe, akik a külső határainkat védik, akkor kedves kollégák, ez elfogadhatatlan, hogyha a finn elnökség az erre vonatkozó költségvetés részt egy harmaddal csökkentette. Ugyanez igaz a kutatásra. Számunkra, a néppárt számára a rák elleni harc nagyon fontos, ehhez pedig megfelelő eszközre van szükség, és az Erasmus kérdését meg már említettem. Köszönöm Johannesnek és Ursula von der Leyennek azt, hogy világosan fogalmaztak arról, hogy ezen témákról nem feledkezhetünk meg. Németként azt is el kell mondanom, hogy végre kezdjük el a nettó befizetékről szóló vitát. Kedves kollégák, ha igazi határvédelmet akarunk kiépíteni Európában, hogyha egy marsal tervet akarunk Afrika számára kialakítani, akkor nem lehet, hogy ez csak Hollandia és Ausztria és Németország fizesse, de ugyanakkor a hollandok és az osztrákok érdekeit szolgálja. Hagyjuk abba a nettó befizetés tőkről szóló vitát, sokkal inkább az unresourcokról, a saját forrásokról kezdjünk el vitázni, hogy az európai források feladatokat európai forrásokkal lehet finanszírozni. Ez lenne a legjobb megoldás, a legjobb válasz a kétkedőknek, a tanácsnak pedig tudniuk kell, hogy mi a néppárti frakció tekinteté frakció a saját forrásokat vörös vonalnak tekintjük, itt egy szisztemikus vitára van szükség, ezt fogjuk támogatni a jövőben. Egy további szisztemikus téma a jogállamiság. Az európai adófizetők pénzét csak akkor lehet kifizetni, hogyha a jogállamoságot betartják, hogyha szabadok a médiumok, függetlenek, eh, független az igazságszolgáltatás, a bíráskodás. Ez a garantora annak, hogy a pénzekkel nem élnek vissza. Ezért amellett érvelünk, hogy az MFF-et kapcsoljuk össze a jogállamiság principiumaival. És nem utolsó sorban David Cameron az MFF legutolsó vitája során intenzíven amellett érvelt, hogy csak 1 százalék, 1 százalék, 1 százalék a briteket mm, lehet, hogy meggyőzte arról, hogy Európa így eh, jövőorientált és hatékony, de a Brexit kapcsán megéltük, hogyha populistáknak öm, eh, teret adunk, akkor ez megerősíti a populistákat. Nem a legkisebb közös nevezőt kell keresni, hanem becsvágyó megoldásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. García Pérez elnök asszony a szocialisták és demokraták nevében tessék. Presidenta, presidenta. Köszönöm szépen. Tisztelt von der Leyen asszony, azt gondolom, hogy az az egyik legfontosabb vita az európai parlamenti ciklusban, és ez hatása lesz az egész ciklusra, illetve az Európai Unió jövőjére. 2050-ig felesleges célokat kitőzni, hogyha utána gusba kötjük magunkat, és megkötjük a kezünket. Mindennyiunk feladata, hogy ez sikerüljön, a tanács feladata is. Európának nagy átalakuláson kell átmennie, és nekünk kell vezető szerepet játszani ebben az átalakulásban az egész világban, környezeti, környezetvédelmi, gazdasági szempontból is. Úgyhogy egész biztos beszélnünk kell erről az átalakulási agendáról, ezt mi is tudjuk, a tanács is tudja. Most már csak arra van szükség, hogy megfelelő eszközökkel ruházzuk fel magunkat, hogy ezt végre is tudjuk hajtani. Azt gondolom, hogy a parlament álláspontja nagyon racionális. 1,3%-os befizetések, plusz saját források új szakpolitikák finanszírozására, mint például a méltányos átalakulás, vagy igazságos átalakulás. Egyértelmű a par- parlament álláspontja, és úgy gondolom, hogy megvan a szükséges többség a frakciók között. A második dolog az lenne, hogy geostratégiai bizottságra van szükség. Meg kell vetni a lábunkat ebben a világban. Charles Michel úr is beszélt arról, hogy vezető szerepet kell vállalni a világban a klímasemlegességgel kapcsolatos harcban. Ehhez már csak szövetségesekre van szükség, és itt a tanácsra gondolok. Jó lett volna, hogyha Charles Michel úr ellátogat ide a mai napon. Azt gondolom, hogy lehet, hogy nincs mit mondania, de jó lett volna, hogyha meghallgatja, amit itt mondunk neki. Hatalmas felelősség az, ami ránk hárul. Megállapodást kell kialakítanunk, és hogyha nincs megállapodás, akkor nem lesznek annak nyertesei, hiszen Európa veszít hogy egyik zsebünkből a másikba rakjuk át a pénzt, annak semmi értelme. Hogy egyik régiótól elvegyük a pénzt és odaadjuk egy másiknak, ennek nincs értelme. Hadd mondjak valamit. Jacques Delors indította el az első több éves pénzügyi tervezési időszakot. Úgy vélte, hogy egy nagy, átfogó agendára van szükség Európában. És a szolidaritás is rendkívül fontos az európai projektben. Erre kell leginkább odafigyelni, ezt kell megpróbálni elérni. Arra kérem az európai kormányos államfőket, hogy legyen egy európai jövőképük. Ez egy nagyon fontos időpont, és az Európai Unió jövőjéről van szó. Egyszer mindenkor a saját források kérdését is tisztázni kell, hiszen plusz friss pénzre van szükség a költségvetésben. Nem lehet kevesebb pénzből többet tenni. A fiatalok számára európai politikákra van szükség. A mezőgazdák számára is, az állattenyésztők számára is, az új vállalkozók számára is, illetve a kutatók számára is európai szakpolitikákra van szükség. Jó lenne, hogyha ezt a kérdést tehát egyszer és mindenkorra megbeszél, megbeszélnénk. Az idő rohan. Mi, a parlamenti képviselők, nagyon türelmesek vagyunk. Még néhány gondolat. A parlamentnek ugyanolyan döntési joga van, mint a tanácsnak. És nem fogjuk nem fogunk engedni csak azért, mert az idő szorít minket. Európa jövőjéről van szó, és azt gondolom, hogy ez a legnagyobb felelősségünk jelenleg. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen, Csolos elnök úr, a Rínyú frakció elnökeként parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Láttuk az elmúlt években, hogy Európától a nagy krízisekre válaszokat váltak a pénzügyi válság, az éghajlatváltozás, a migrációs válság. Ezek a krízisek több és több Európát követeltek tőlünk, Ugyanakkor arra van szükség, hogy ezen új valósághoz hozzáigazítsuk a költségvetésünket. Ezért üdvözlöm Charles Michel elköteleződését, aki támogatja a horvát elnökséget azért, hogy egy új európai költségvetést hozzanak létre, és feltételem a jó, annak, hogy sikeres legyen, hogy ez egy jó költségvetés legyen. Elkötelezettek vagyunk, politikai elkötelezedésünkről tanúbizottságot tettünk az elmúlt években, és garantálnunk kell, hogy ez az elkötelezettség ugyanakkor látható az állampolgárok számára, és ők is úgy érzik, hogy ez egy jó költségvetés, és láthatják, hogy elkötelezettek vagyunk, hogy közösen lépjünk föl, így lehetünk csak hitelesek az éghajlatváltozás hatásai láthatók, tapinthatóak, és a digitális átalakulás kihívásokat fogalmaznak meg számunkra, de ugyanakkor modernizálni kell a kohéziós és a mezőgazdasági politikát. Itt tehát át kell alakítani a közös európai költségvetést, illetve a kapott magát is. Először is a költségvetés léptékéről fontos, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzünk, és nem szabad, hogy magunk korlátozzuk a saját képességeinket, hogy a becsvágyunknak megfeleljünk. Fontos, hogy az állampolgárok szemében hitelesek legyünk, és a politikai nyilatkozatunk és a fellépésre való készségünk az korreláljon egymással. Másrészt pedig a saját forrásokról modernizálni kell a költségvetés összetételét, egy európai költségvetésnek megfelelő saját forrásokon kell alapít, alapulnia. Az elmúlt költségvetési reformot 1998-ban hajtották végre, és itt az ideje annak, hogy ezt a költségvetést modernizáljuk. Harmadsorban pedig a jogállamiság mechanizmusára is szükség van. Hatékony eszközekre van szükség annak érdekében, hogy költségvetést megfelelően költséggel, és ezt ellenőrizhessük, és a jogállamiság kérdését is előtérbe kell tenni. Az Erasmus, a határok védelmem, a migrációs áramlatok kezelésé mind-mind stabil költségvetést igényel a Brexit után, illetve a krízis után, amelyen keresztül mentünk, arra van szükség, hogy megújítsuk Európát a költségvetésről szóló döntés lesz annak a tanúbizonysága, hogy erre képesek vagyunk. Nem szabad, hogy egy olyan kompromisszumot kössünk, amely Európa hitelességét veszélyezteti, és az európai állampolgárok szemében veszítjük el hitelünket. Köszönöm. Zanni elnök úr az IDI frakció nevében tessék. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Kár, hogy Charles Michel úr nincs itt a mai napon, nem tudjuk vele együtt megtárgyalni ezt a pontot úgy gondolom, hogy ő is ott volt akkor, amikor ezt a rendkívüli ülést kezdeményezték, és mióta az Európai Tanács elnöke, én azt gondolom, hogy ez az ő feladata lenni. Várjuk az új javaslatot, szeretnénk a pontos számadatokat tudni, szeretnénk tudni, hogy változott-e valami, de a hírek alapján, illetve a kétoldalú találkozók alapján szerintem a finn elnökség javaslatához képest nem túl nagy a változás. Gyakorlatilag a finn elnökség javaslatával senki nem tudott egyetérteni semmit, sem a bizottságban. Csak néhány hónap van már csak hátra a határidőig az MFF-fel kapcsolatban. Jó lenne, hogyha egy kicsit nem álmodoznánk, hanem gyakorlatiasabbak, illetve realistábbak lennénk. A források korlátozottak, mégpedig azért, és egyetértek azzal, amit a néppárti kolléga mondott, azért van ez, mert a parlament nem tudott konkrétan és pozitívan fellépni a költségvetéssel kapcsolatban. Nem csak a csalásokról beszélek, hanem olyan esetekről, amikor a várt pozitív eredményeket nem értük el. Én azt gondolom, hogy ha nem tudjuk azt bizonyítani, hogy az európai költségvetésnek van hozzáadott értéke, akkor miért is akarna bárki befizetni az európai költségvetés? A parlament többször is állásfoglalásokat, jogszabályokat fogadott el, költségvetési fegyelemmel kapcsolatban a tagállamokat próbáltuk megregulázni. Szerintem a saját költségvetésünk kezelésében, vagy saját forrásaink kezelésében is kéne egy kis fegyelem. Mik a prioritások? Azok, amik az alapszerződésben is ott vannak, szerintem ezeket a feladatokat úgy is lehet finanszírozni, hogy nem kérünk plusz pénzt, ide tartozik a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, a halászat, a kohéziós politika. Szerintem a költségvetés ezeket a prioritásokat tudja úgyis finanszírozni, nem kérünk plusz pénzt hogy 20 milliárd eurót a euróba rövidítsük meg egyes programokat, ami attól függ, hogy a tagállamok hogyan döntenek, vagy van 13 milliárdnyi költségvetési csökkentés a törökországi előcsatlakozási alapban. Hát szerintem azt gondolom, hogy a legfontosabb dolgokban kéne tudni megegyezni. Legyünk pragmatikusak, realisták, és ne álmodozzunk, mert ehhez nincs meg a szükséges forrás. Köszönöm szépen, Lamberts kolléga következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A költségvetés eszköz. Kérem szépen, a kis kalapács és kalapács, meg a nagy kalapács és kalapács, és attól még, hogy egy attól még, hogy egy csavarhúzónk van, nem férünk hozzá a kalapácshoz. Nos, nekem nagyon tetszett az, amit von der Leyen asszony mondott, azt mondta, hogy nem tud elfogadni egy olyan költségvetés, aminek legalább a 25%-át nem a klímaváltozás elleni harcra ö, folytatjuk. Ugyanakkor, hogyha többi 75%-ot a klímaváltozás, ö, többi 75%-kal rosszat teszünk a klímának, akkor értelmetlen az egész. Tehát én úgy gondolom, hogy a szolidáris és méltányos átállásnak kéne meghatározni a teljes európai költségvetést. Egyetértek azon, amit mondott, de a kappal kapcsolatban nem. A kapnak nem az a célja, hogy a nagy vállalatok globalizálás, globalizációját segítsük, hanem az a cél, hogy az ökológiai átállásban partnerünk legyen a mezőgazdaság. Úgy gondolom, hogy az Európai Kutatási Programnak is erről kell szólnia. Tehát legyünk konzekvensek, és ez alapján szerintem meg tudjuk azt is állapítani, hogy a tanács javaslata mennyire jó és attól még, hogy a tanács gondol valamit, vagy van egy javaslata, még a parlamentnek is ezt meg kell vitatni, mi nem csak a pecsétet akarjuk rányomni. Az Európai Unió alap, alapértékeit kell mindig tiszteletben tartani. Mi értékközösség vagyunk, nem pénzügyi közösség, nem gazdasági közösség csupán, hanem alapvetően értékközösség. Természetesen van, van annak gazdasági előnye, hogy valaki az Európai Unióhoz csatlakozik, de ez értelmét veszti, hogyha nincs értékközösség. A pontos számadatok összege kérdés. Szerintem az Európai Parlament javaslata a 1,3%-os befizetés, ez szerintem egy racionális javaslat. Én úgy gondolom, hogy a Green Deal egyfajta motorként szolgál majd, az, a különböző befektetéseket, beruházásokat fogja majd vezetni, és azt gondolom, hogy az állami, az állami beruházásoknak kéne vezetni a gazdasági átállást. Egy olyan költségvetésre van szükség, amely elég nagy ahhoz, hogy ezeket a feladatokat ellássa. Vagy az 1,3-at, vagy az 1,5-öt aláírja a tanács, vagy ad nekünk saját forrásokat. De nem lehet tovább ezt a húzavonát folytatni. Kérem szépen, hogyha nincsen más lehetőség, akkor saját forrásokra van szükség, az az európai adókra. Még egy utolsó gondolat. Hét évvel ezelőtt Joseph Dolt, Martin Schulz, Guy azt mondta még Danny Combedite, hogy csak a testünkön keresztül. Nem fogadunk el egy olyan MFF-et, ami kevesebb, mint az előző MFF. Ezt mondták akkor. Mi történt akkor? Nos, az első három elfogadta azt, akit, amiről korábban azt mondták, hogy számukra ez elfogadhatatlan. Tehát legyünk konzekvensek, tartsunk ki, hogyha a tanács javaslata a rendkívüli csúcs után nem felel meg annak, amit mi kérünk, akkor ne féljünk a konfliktustól. Csak akkor van megállapodás, ha mindkét fél egyetért. Mi nem azért vagyunk itt, hogy mindent le láttamozzunk, amit a tanács javasol. Köszönöm szépen. Köszönöm Fitto elnök úr, az ECR frakció vezetője parancsoljon. Köszönöm szépen elnök úr, egyetértek azzal a célkitűzéssel, amit előttem mondtak mégpedig, hogy itt a lehetőség előttünk, hogy Charles Michel eljött volna, jó lett volna, és velünk eszmét cserélhetett volna. Nos, nem akarok én egy olyan felszólalást tartani, amelyben felsorolom a prioritásokat, hiszen hogyan ne érthetnénk egyet a legtöbb céllal, amelyeket a tervezet tartalmaz. Azonban a felszólalások, amelyeket meghallgattunk, beszélnek mondjuk az éghajlatváltozás elleni harcról. Mindenki egyet ért ebben lehet vitathatunk, vitatkozhatunk arról, hogy hogyan lehet ezért dolgozni, vagy pedig hogy javítsuk az innováció helyzetét, vagy pedig a, fektessünk be a fiatalokba. Hát mindenki egyetért ezzel, hozzátehetnék ehhez én is egy prioritási listát, amely egy még szebb, még jobb Európát cél, céloz elérni. De az a kérdés azonban, hogy hogyan tegyük ezt, milyen nehézségek által és hogyan lehet egy olyan költségvetést kialakítani, amely megszolgálja ezeket a célokat, és ugyanakkor a veszélyekre is választad, amelyek egyes országokat nehezebb helyzetbe hoznak, mint másokkal. És ez a vita óhatatlanul veszélyekhez vezet majd, hiszen az a cél, hogy a politikai céljainknak megfeleljünk, de ugyanakkor van, aki pedig a költségvetés csökkentése mellett van, illetve egyes költségvetési tételek csökkentése mellett van. Gondolok például a kohéziós vagy a mezőgazdasági politikára. Hiányzik a bátorság. Annak érdekében, hogy ahogy egy-két kollega is felszólalt erről, hogy megvédjük a hatékony költségvetést. Hiányzik a bátorság ahhoz, hogy fellépjünk a drasztikus csökkentések ellen, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy vannak olyan kiadások, amelyek nem voltak eléggé sikeresek. Hiányzik a, a jövőképünk a tekintetben, hogy hogyan lehet a beruházásokat kiegyensúlyozni, és hogyan lehet a stabilitási paktumot is úgy kialakítani, hogy jobban szolgáljuk a céljainkat, hiszen csak így lehet egy jó költségvetést elfogadni. Végezetül pedig ma délelőtt is a jogállamiság kérdéséről is szó van itt. Fontos, hogyha valaki az európai értékek nevében lép fel, akkor valóban el tudja magyarázni ezt, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek a jogállamiságot határozzák meg. és valóban problematikus, hogy a költségvetés kérdését hozzákapcsoljuk ehhez. Mindenki itt van, évek óta arról beszélünk, hogy hogyan lehet legitimíteni ezt a politikát, tegyük ezt most már azzal. Köszönöm szépen, Dimulis úr, a GUE NGL frakció nevében tessék. Köszönöm szépen. Én is nagyon sajnálom, és elfogadhatatlan, hogy Charles Michel nem vesz részt a mai vitában. Ez egy jelzés azzal kapcsolatban is, ami még előttünk áll. Van der Leyen asszony, egy öt éves programhoz kéri a parlament bizalmát és támogatását, de voltam abban, amit ön elmondott, nem, ami nem igaz, az, hogy ön egy honest broker, illetve a bizottság is egy ilyen tisztességes közvetítő, hiszen elmondta, hogy milyen programokat kívánnak elsősorban finanszírozni. Ehhez legalábbis az európai GDP 3% kellene. Az Európai Parlament 1,3%-ot kér nagy többséggel. Enélkül nem lehet a Green Green Deal-t megvalósítani, a kohéziós politika és a közös agrárpolitika sokkal kevesebb pénzt kapna, ennél kevesebb lenne a költségvetés, lelassulna a gazdaság, és esetleg még egy válság is bekövetkezhet. Tehát szükség van egy ambiciózus költségvetésre és gyakorlatias nyelvezetet kell használnunk. Nyilvánvaló kompromisszumra kell jutni a társjogalkotóknak, és mindenek előtt afelé kell elmozdulnunk, amit a parlament akar. És um, ugye a bizottság javaslata már um, több éves, és ez alacsonyabb, 5%-kal kevesebb pénzt jelentene, mint a jelenlegi költségvetés. Weber úr, hogyha önnek talán Merkel asszony kellene meggyőzni. Amit Csolos úr elmondott, jó, az rendben van, de próbálja meg Rüte urat is meggyőzni. És kedves Irácse, Dán és a svéd miniszterelnököket kellene tudni meggyőzni, mert ha ez nem történik meg, akkor az Európai Parlamentnek egy olyan költségvetésről kell majd szavazni, ami elfogadhatatlan. És véleményem szerint nem szabad, hogy ez megtörténjen. Köszönöm. Köszönöm Pedicsini képviselő függetlenek nevében parancsoljon. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzügyi tervről való javaslat, amely leginkább szimpatizálunk a bizottság javaslata, az előttem szóló kollégákkal egyetértünk, támogatjuk azt, hogy jelentősen hozzájáruljunk a Green Dealhez, valamint megerősítsük az innovációt és a versenypolitikát, ahogy ezt többen mondták. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a migrációs jelenségre megfelelő választ kell adni, és az államok e, pénzügyi és egyéb terheit figyelembe kell venni, de ugyanakkor az integráció kérdésére is választ kell adni. Ugyanakkor nem szabad a hagyományos politikáról megfeledkeznünk, hiszen a kohéziós politika és a mezőgazdasági politika Európa dobogó szívét jelenti, Ugyanakkor fontos, hogy a relatív prosperitási indexet is figyelembe vegyük, minden esetben a nemzeti befizetések nem növekedhetnek, ezt ki kell jelenteni, de Európának bátornak kell lennie, hogy a saját forrásokról vitát nyisson, esetleg bevezesse a karbontaxot, a széndiokszid adót, adót is, esetleg a web adót is. Köszönöm szépen, Pedicini úr, most pedig Meghallgattuk a frakciók nevében a felszólalókat, és most pedig az egyes felszólalók jönnek, Olbricht képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt bizottsági elnök asszony! A költségvetéssel kapcsolatos vita soha nem csak gazdasági kérdésekről folyó vita, itt politikai kérdés is, különösen a Brexit utáni időszakban. Nagyon sokan azt mondják, hogy felül kell vizsgálnunk, javítanunk kell a dolgokat. De hogy hogyan vigyük ezt végbe, arról eltérőek a vélemények. Az Európai Parlament egyértelműen kijelenti, hogy a Brexit után az Európai Uniónak legalábbis a mostani, de kívánatosan magasabb szintre kell vinnie a tevékenységét, és a jövőre több forrásra van szükség. A tanácsban eltérő vélemények vannak, néhány ország azt akarja, hogy az EU kevesebb mindent csináljon, hogy visszafogja a tevékenységét. Itt előjön egy régi brit gondolat, hogy bizonyos szakpolitikákat visszaadjunk tagállami hatáskörbe. És itt nem csak költségvetésről és pénzről van szó, hanem arról, hogy a Brexit után az EU kisebb méretű legyen a hatásköreit, a tevékenységét tekintve is. Az Európai Parlament ezzel a hozzáállással semmiképpen nem ért egyet. A Brexit után sem törekedhet kevésbé ambiciózis célok megvalósítására az EU. Meg kell találnunk az útját és a módját annak, hogy a változásokat, a, szem, a kihívásokat megoldjuk saját forrásokból szól. Az Európai Parlament nem ért egyet olyan lépésekkel, ami kevésbé hatékonyá és kisebbé tenni az Európai Uniót. For... Köszönöm, most pedig két és fél percben Márkez asszony. Prezident, prezident, a szekretár... Elnök úr, bizottsági elnök asszony, tisztelt képviselője a tanácsnak is politikai prioritásokat kell összhangba hozni eh, kiadásokkal. Ugye forrós, forrásokra van szükség, eh, politikai kompromisszumokra, a polgárokkal szembeni kötelezettség eh, vállalásokra. Meg kell határoznunk, hogy mik a legfontosabb célok. És az jelenleg nagyon sok kihívással nézünk szemben vissza kell nyernünk a polgároknak az Európai Unióba vetett bizalmát. A több éves pénzügyi keret, költségvetés azt is jelenti, hogy minden tagállamnak ki kell jönnie a komfortzónájából, a saját nemzeti önzéséből. De ez lehetséges, ezt bizonyítja az Európai Unió hosszú története is, amikor is a nemzeti érdekeket összhangba lehetett hozni a közös érdekekkel. Vannak politikai prioritásaink, és arra van szükség, hogy ezeket a prioritásokat újra és újra elismételjük, hiszen a, ezek nem üres szavak, hanem a valódi politikai akaratot fejezik ki. Hogy mondjak néhány példát. Szeretnénk több beruházást, gazdasági növekedésbe, több munkahelyre van szükség, itt van ehhez az Invest EU program, az egyenlőtlenségek ellen akarunk küzdeni, azután a digitális átállást akarjuk finanszírozni, ehhez itt van a Digital Europe program, együtt akarunk működni, hogy jobb legyenek, jobbak legyenek az oktatási rendszerek, szeretnénk a fiatalok mobilitását elősegíteni, például az Erasmus programmal, küzdeni akarunk a klímaváltozással, változás e- ellen, itt van az igazságos átállás alap e, ehhez, azután itt van a közös agrárpolitika, és még folytathatnám a listát. De ehhez forrásokra van szükség és az eddigi források nem lesznek elegek. Több forrásra van szükség. Az Európai Unió finanszírozási lehetőségeit növelni kell, és ezért új saját forrásokra van szüksége az EU-nak. Nem a polgárokat akarjuk ezzel terhelni, nem akarunk új válságot okozni de hogyha egy olyan költségvetést fogadunk el, amely nem felel meg a politikai prioritásainknak, akkor nem, ehhez, ez elfogadhatatlan. Meg kell egyeznünk a saját forrásokban. Köszönöm szépen, Hajer képviselőasszony. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, miniszterasszony. Két évig tettünk, vettünk, amíg próbálunk döntést hozni az Európai Unió jövőjéről, és örülök annak, hogy valami végre történik, mert Európa mérföldkőnél áll. Hatalmas kihívásokkal állunk szemben, gyorsan kell fellépni. Ezt mindannyian tudjuk. 60 éve élünk együtt, de még mindig az 1%-os dogma körül forgunk. Azt gondolom, hogy bezárkózunk merev válláspontok mögé. Mi kell még ahhoz, hogy ez mi, mi, mi kell még ahhoz, hogy ez megváltozzon? Mire lenne szükség? 1,02-re vagy 0,02-re? A tagállamok egy része azt gondolja, hogy az mindennek a megoldása, hogyha csökkentik a befizetéseket. De akkor mi lesz a finanszírozási rendszerrel? A, én úgy gondolom, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszer nem megfelelő rivalizálunk, és mindenki másik alá próbál ajánlatot tenni, és ez egy nem tesz jót. A bizottság is, és a tanács is élvezi a támogatásunkat. Én azt gondolom, hogy egyetlen a lehetne a problémát feloldani, mégpedig a saját forrásokkal. Enélkül, vagy ha ezt, ha ezt bevezetjük a saját forrásokat, akkor lehet csökkenteni a tagállami befizetéseket, ez mindenkinek jó lenne. Ezzel erősebb lenne az Európai Unió, nagyobb lenne a pénzügyi autonómiánk, és meg tudjuk, meg tudjuk oldani a problémákat. Eljött a döntés ideje. Azt gondolom, hogy egzisztenciális válságban van a finanszírozási rendszerünk. Egyértelmű, hogy reformok nélkül az összes reményünk füstbe megy. Tisztelt kollégák, a február 20-i csúcs rendkívül fontos lesz. Tudnunk kell, hogy a tagállamok mire hajlandóak, mielőtt az Európai Parlamenttel is szembenéznek. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagy, nagyon komoly reformokra van szükség, és erre ezt kérik tőlünk az európai polgárok is. Köszönöm szépen! Most két percre Nikola D. következik. Az MFF és a költségvetés általában azt kell, hogy tükrözze, hogy pénzügyi szempontból, hogy milyen szakpolitikákat akarunk megvalósítani. 1,1%, 1,3% erről beszélünk. Én úgy gondolom, hogy előre menekülünk, hogyha ezt akarjuk, ezt akarjuk megvalósítani. Az angolok kiléptek, a britek kiléptek, és ez évi 12 milliárd euróval kevesebb. Konkrét javaslatok ellen, konkrét projektek, amiből profitálnak az európai polgárok. A polgárok és a világ többi része mit gondolhat egy euról, ahonnan kilép az Egyesült Királyság? Még nem kérdejelezi meg magát, hanem szeretné kiterjeszteni határait, be szeretné venni, föl szeretné venni Albániát és Észak-Macedóniát. Például a migráció elleni harcra, illetve a határvédelemre az Európai Unió költségvetésének kevesebb, mint egy százalékát szánta. Jelenleg a bizottság és tanács mit szeretne? Föladná a mezőgazdaságunkat kevesebb, mint 10%-ot szán erre, illetve a klímaváltozásnak rendelni mindent. De attól, amikor mindent bezöldítünk, nem oldódnak meg a problémákat. Az európai vállalkozásoknak hihetetlen versenyben kell részt vennie a szabadkereskedelmi verseny, a szabadkereskedelmi egyezményekkel. Kérem szépen, az európai polgárokkal akarják ezt a költségvetést kialakítani, akkor hallgassák meg őket. Ők gazdasági védelmet szeretnének, a határok védelmét szeretnénk. Nem saját, nem saját forrásokra van szükségük, hiszen ez plusz európai adó, adókat jelent. Ne feledjék, hogy Franciaországban az adózás, mi az adókulcsok akár a 47%-et is elérhetik, hát ezt senki nem tudja megfizetni. Én azt gondolom, hogy saját házunkban kéne rendet teremteni, nem, nem szabad jogállamiság, illetve emberi kérdésekben kioktatni a világ többi részét. Köszönöm. Köszönöm Kettő percben Andersen képviselő. Itt az EU költségvetés körülfajik a póker, és a több éves költségvetésről vitatkozunk, a visszatérítésekről. De ha a visszatérítésről van szó, akkor itt ez érinti az EU jövőjét. Klímasemleges Európát akarunk, akarunk küzdeni a munkanélküliség ellen, akarunk többet költeni, beruházni a kutatásba és a digitalizációba. Gondolom, hogy igen, és ezért azért ugye Michel, asszony, Michel úr kidolgozott egy javaslatot, erről vitatunk most, vitatkozunk most. Tudjuk, hogy ez a 0,1 vagy 0,7 százalék, ami az európai költségvetés csökkentését jelenteni, túl kevés. Közös beruházásokra van szükség ahhoz, hogy az EU valóban klímasemlegessé válhasson, és itt az klíma igazságosságról is beszélni kell több megújuló energiára, klímával, össze, klímaváltozással összhangban lévő mezőgazdaságra van szükség. Számunkra a vitában azonban a demokrácia és az értékek is nagyon fontosak, és aki lábbal tiporja a demokráciát, az ne kaphasson pénzt az EU költségvetésből. Itt igenis a rule of law mechanizmusra szükség van, amikor Orbán Viktor a jogállamisághoz kapcsolást megvétozza, akkor mi nem akarjuk megszavazni a költségvetést. A német kormány politikáját nagyon kis stílűnek tart, tartjuk, ezt Németországot eh, eh, gyengíteni. A német vállalatok nagyon sokat exportálnak eh, EU tagállamokba is, és profitálnak minden tagállamon eszközölt beruházásoktól. Ezért mi azt szeretnénk, hogy a német kormány egy nagyon komoly EU költségvetés mellett törjön láncsát. Németország számára az EU beruházás, és szerintünk EU polgáronként 20-30 centtel nagyobb kiadásokat is mindenképpen el kellene tudni fogadni. Köszönöm szépen. Másfél percben Van Overfeld úr szó. Elnök asszony, biztos bizottság elnök asszony, kedves kollégák! Hatalmas lehetőséget nyújt számunkra az európai intézmények jelenlegi konstellációja, mint az új parlament, 60%-ban új képviselőkből áll, az új bizottság nagy ambíciókkal, és van egy új európai tanács elnök. Itt most az MFF-el kapcsolatban fontos, hogy legyen egyfajta konvergencia az intézmények között. A parlament többsége, amelynek mondtam 60%-a új képviselő, mindenképpen a vita nagyon fontos részese. A bizottság a digitalizáció a geopolitikában nagyon erőteljes politikát akar megvalósítani a jövőben, és a versenyképességet erősíteni kell, a jóléti államot meg kell őrizni. De hát maradjunk a realitások talaján. Pénzügyi kalandoknak nem látom a helyét. A Green Deal finanszírozása hogyan történjen, felelőtlenség betegségek sorát is lehet hallani, olyan kijelentéseket, amelyek nem felelősségteljesek, és végezetül még szeretném kihangsúlyozni azt, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a programoknak a teljesítését garantálni kell. Minden euró, amit az EU kiad, többet értéket kell, hogy hozzon az európai polgárok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Omazsé úr, másfél perc. Köszönöm szépen. A tárgyalásokban, ott MFF-ről szóló tárgyalásokban az lep meg, hogy hiányzik a történelmi visszatekintés szellem az államfők körében. Az Európai Unió útkereszteződésen van óriási gazdasági változások vannak. Változik a demokrácia, klíma kihívások előtt állunk, és ezből az a kötelezettség számunk, háró számunkra, hogy előre lépjünk, ugyanakkor pedig az európai tanácson az állam és kormányfők nem felelnek meg a pillanatból eredő kihívásnak, és inkább csak uh, társasházi közgyűlésként vitatkoznak egymással. Nincsen kitekintés, nincsen bátorság annak érdekében, hogy az takarékossági intézkedések által megakadt Európát újra lendületesen útjára indítsuk, és az embereket megszabadítsuk a rájuk lesekedő veszélytől. Itt az ideje annak, hogy új lépést tegyünk, egy kis költségvetéssel pedig újabb tíz évre megreked Európa. A, költség, a kohéziós politika és a kap költségvetése nem szabad, hogy csökkenjen, hiszen hogy kevesebb az kohézió, akkor kevesebb a munkavállaló, kevesebb az összetartás, több a megosztottság. Még egyszer megelősítem, hogy a kohéziós politika a jövő politikája a 2014-2020-as időszakban 100 milliárd eurót a költségvetésre fordítottunk ezen szakpolitika keretein belül. Köszönöm szépen. Omadzsi úr, egy kékkártyás kértést intéznek önhöz. Márkez úr egy kékkártyás kérdést intéz önhöz. Elfogadja, rendben van, parancsolja Márkez úr, 30 másodpercben tessék. Köszönöm szépen. Um, elnök asszony, Omarzsi úr, ó, mi Portugáliában megváltoztattunk a takarékosságon, és sikerült túllépnünk a takarékossági politikán, új lendület adva a költségvetésnek az embereknek. Ez a költségvetés új reményt ad Európának, és azt az ígéretet kínálja, hogy egy becsvágyóbb Európát értünk, érünk el, és modernizáljuk Európát, illetve megvédjük azokat a politikákat, amelyekben bízunk. Elvették a felszólalótól a mikrofont. Elnök, sajnos nem tudom, hogy mi volt itt a válasz, de mégis Omerzsi úrnak megadom a válasz lehetőséget, tessék. Kedves képviselőtársam, Pedro Márquez, úgy gondolom, hogy a jövőképünk abszolút egy irányba mutat a kohéziós politika egy olyan politika, amelyet eh, az új prioritások közé kell sorolni, amelyekről ma eszmét cserélünk. A hagyományos politika és az új politikák megosztása voltak éppen eh, eltereli a figyelmet a lényegről, ne így politizáljunk, ne így gondolkozunk. Papadakis úr következik egy percben. Köszönöm szépen. A költségvetéssel kapcsolatban mindenkinek komoly érdekei vannak. Sokat hallunk az Európai Unió militarizálásáról, milyen országok, partnerek, ágazatok profitálnak majd az új költségvetésből. Az átállás következtében lehet, hogy nőni fog a szegénység. Görögországban a Sziriza kormány után most egy új kormány van, és szinte egy havonta 5000 új ember lesz munkanélküli egyre inkább függünk az energiaimporttól, és ez nagyon drága a lakosság számára. A Green Deal tulajdonképpen a monopóliumokat fogja erősíteni a gazdák kárára. Ezt mi nem akarjuk, és nem akarunk egy ilyen költségvetést. A munkavállalókat kell támadni, és fellépünk az aszociális európai politikával szemben. Köszönöm szépen, Papadakis úr. Grappini asszony szeretne önnek egy kérdést feltenni. Elfogadja? Grappini asszony, parancsoljon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 úgy értettem, hogy ön ellenzi a közös agrárpolitikát, és ön véleménye szerint az új költségvetés csökkentené az agrárkiadásokat. Plusz pénzeket kellene találni például a áfacsalások elleni küzdelem kapcsán, vagy új adók kivetésével, hogy ne csökkenjen a költségvetés, ezzel egyetértene? Papadikis úr. Nos, Mindenképpen azt gondolom, hogy az új kap kedvezményezettjei a nagy birtokok, nagy tőkés vállalkozások, ők hatalmas támogatásokat tesznek zsebre, és a kis gazdálkodók, termelők a vesztesei ennek. Ez az új irányvonal, jó, a régi közös agrárpolitika is nagyjából ilyen volt, de most inkább a kis termelőket kellene erősíteni, és egy ilyen most politika ellen mi fellépünk. Fernandes úr. Köszönöm szépen. 2000 2018. novemberre óta folyik már a vita erről az új hosszú távú költségvetésről, de hát jobb későn, mint soha koherens, szolidáris, versenyképes és produktív Európai Unióra van szükség, fenntartható fejlődésre, és környezetvédelem és megfelelő finanszírozás, hogy kell, hogy kapjon. Szükség van saját forrásokra. A Zsüsszelőt úrt be kell fejezni, az európai költségvetésnek most már tényleg el kell fogadni a költségvetést, de nem szabad, hogy ez a, ennek az európai polgárok legyenek a kárvallottjai. És aki mindenképpen arra kell törekednünk, hogy bevezetésre kerüljön a pénzügyi tranzakciós adó, valamint a digitális vállalatokat meg kell adóztatni, azután a széndiokszid kibocsátást is